a februári tárgyalássorozat során figyelembe veszik azt, amit mi is elmondunk, és együtt hatékonyabbak lehetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Berez asszony, és ezzel le is zárjuk ennek a napirendnek, napirendi pontnak a tárgyalását. Holnap 12 órakor kerül sor a szavazásra. Most pedig Lépjünk tovább. A következő napi rendi pont egy közös vita pénzügyi eszközök témájában. És azt hiszem, hogy itt most nem fogom felolvasni a mind a négy pénzügyi eszközt, hanem rögtön fölkérem tisztelt kollégámat, az egyeztető parlamenti delegáció elnökét, Videl Kadrasz urat, hogy négy percre, négy percben szóljon hozzá ehhez a témához. Köszönöm szépen, elnök úr. Hosszú és gyötrelmes tárgyalások után a parlament delegációja az egyeztető tárgyalások során elfogadta világos többséggel a kompromisszumot. A Európai Tanács tanácssal. Ez október 25-én történt. A hozzászólásom keretében szeretnék először is a parlamenti kollégáknak köszönetet mondani, különösen azoknak, akik a tárgyaló delegációban részt vettek, és szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak is a nyitottságáért, illetőleg a bizottságnak a folyamatos támogatásért. Az egyeztető tárgyalások elnökeként azt kell, hogy mondjam, hogy az eredmény megelégedésre ad okot a parlament számára. Politikai kihívásokkal kellett szembenéznünk, ugyanis a meglévő pénzügyi eszközöket hozzá kellett igazítanunk az új szerződés kívánalmaihoz. Ez sikerült számunkra, elnök úr, ugyanis ezeknek a pénzügyi eszközöknek a legfontosabb szempontjait hozzáigazítottuk az új prioritásokhoz, és a forrásoknak az allokációját is, és más területeket is az együttdöntési eljárás hatája alá helyeztük. Tehát itt a tanács és a parlament egyenragú panterek. Egy másik fontos eredmény, amiről szólni szeretnék, hogy az eszme cserének köszönhetően a közvetítő eljárásban sikerült elérnünk azt, hogy a bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását jövőbeni pénzügyi eszközök esetében kifejezetten erősítse. Egy másik pont, amit szeretnék aláhúzni, az az, hogy a tanács egy politikai nyilatkozatot tett, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásáról a jövőbeni külső pénzügyi eszközök esetében, és a tanács kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő módon kezeli ezeket a jogi aktusokat a jövőben. Ez volt az a vonal, amelyet igazán át kellett törni, és a tanács nyilatkozata meggyőző áttörést hozott. Ami pedig az egyes pénzügyi eszközöket illeti, a következő szeretnék szólni. Egyrészt az iparosodott országokkal kapcsolatos pénzügyi eszközökről, más sorban pedig sikerült egy olyan függeléket elérnünk, amiben küszöböket állítottak fel földrajzi övezetek és prioritások szerint. A banán exportáló országoknál pedig meghatároztuk a források allokációjának a költségeit és az egész folyamat metodológiáját. Ezzel mindenféle homályos pontot megszüntettük, és a bizottságnak már nincsen mozgástere arra, hogy a parlament ellenőrzését megkerülje. El kell ismernünk, elnök úr, hogy ez egy nagyon, hogy van egy olyan konkrét pont ebben a pénzügyi eszközben, e, amit sajnos a parlamentnek nem sikerült megvalósítania, de hát ez egy egyeztető eljárás volt itt sajnos közelednie kellett az álláspontoknak egymáshoz, nem tudtuk százszázalékosan elérni a saját pozíciónk biztosítását. Nekünk is bizonyos pontokon fel kellett adnunk a saját álláspontunkat, és erre kényszerült természetesen a tanácsi is más pontokon. Azt is szeretném hozzáfűzni, elnök úr, hogy arra az esetre, ha a parlament holnap a banán exportáló országokkal kapcsolatos pénzügyi eszközt nem fogadja el, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek a parlamenti célokra nézve, ugyanis megállt, parancsolunk a programoknak. Vannak kollégák, akik erről már szóltak, meg kell fontolni, hogy e programoknak a folytatására ebben az esetben nem lesz már más forrás, és ez nagyon súlyosan érinti, ez a döntés nagyon súlyosan érinti ezeknek az amúgy gyenge gazdaságú országoknak ezt a fontos szektorát arról nem is beszélve, hogy vannak olyan egyezmények, amelyeket a világkereskedelmi szervezetben értünk el a banán szektorral kapcsolatban, és ezek az egyezmények is súlyos károkat szenvednek. Zárásképpen azt mondanám el, elnök úr, hogy a tanács hozzájárulását adta ehhez a megegyezéshez. Van egy gentleman's agreementünk eh, a tanácstól, és azt várják tőlünk is, hogy mi is legyünk holnap következetesek, és az elért egyességet támogassuk. Én azt javaslatom a közvetítő tárgyalásokon részül delegáció vezetőjeként, hogy a parlament holnap támogassa ezt az eredményt. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, most pedig a jelentéstevőhöz fordulok a közös vita kapcsán, és először is Kürensz úrnak adom meg a szót négy percre. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Un volet coopération au développement et un volet institutionnel qui a trait au pouvoir. Eh, nagyon fontos látni, hogy eh, két me van a banán kísérőintézményeknek, ami az első elemet illeti nincs gond vele, ami pedig az intézményes kérdéseket illeti eltérnek a vélemények. Hogyan lehetséges a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedésekre vonatkozó rendelet a Lisszaboni szerződés 290-es cikkével összeegyeztetni. A Lisszaboni szerződés szerint az Európai Parlamentnek eh, egyenjogú jogai vannak a tanácssal, ami a stratégiai prioritások meghatározását illeti az európai eszközök odaítélésében, valamint a fejlesztési alapból származó támogatások odaítélésében is. Jelentéstevőként a különböző egyeztetés során megszületett megállapodások alapján a három trialógus során a tanácssal és az Európai Bizottsággal tiszteletben tartottam azt a két irányvonalat, amelyet most szeretnék bemutatni. Először is a tanács és a parlament egyenjogúsága mellett a pénzügyi prioritások esetében nem lehet szó csökkentésekről, másodszor nem elfogadható, hogy az Európai Parlamentnek a demokratikus ellenőrzési joga sérüljön, és ezzel egy kellemetlen precedens jöjjön létre. Három trialógus után, valamint a tanács elhatatossága után az eredmények két reakciót váltottak ki. A delegáció többségében a kompromisszumos megoldás mellett szavazott, amelyet önök is megkaptak. Egy nagy kisebbség azonban nem támogatta a kompromisszumot. Jelentéstevőként és demokrataként, aki tiszteletben tartja a többségi viszonyokat, úgy érzem, el kell mondjam, hogy mire jutottunk eszmecserénk során. A parlamenti szakmai etika szemszögéből azonban azt is szeretném elmondani, hogy én személy szerint nem tartom jónak az eredményt, elégedetlen vagyok vele. Mégpedig azért, mert hogyha a parlament elfogadja a kompromisszumot, fennáll a veszély, hogy egy precedens teremtődik. A BAM tervezet keretén belül a parlamentnek csak inform- tájékoztatási jogosultság jut, ami a bizottság döntését, döntéseit illeti, a 190 milliós támogatások odaítélésében. A parlament tehát csak tájékoztatást kap, és a tanács dönt egyedül arról, hogy mi lesz a bizottság javaslatával. Ez nem előrelépés, ezzel két lépést teszünk hátrafelé. Hátra felé haladunk, egyrészt a Lisszaboni szerződés rendelkezéseihez képest, valamint a 2009. december 1 helyzethez képest is, amikor az, az előtti helyzethez képest is, amikor is hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. Előtte ugyanis a parlament egy különleges eljárás keretében a bizottságot rábírhatta arra, hogy vegye figyelembe a parlament szempontjait is, és ezzel elhalasztódhatott a döntés. Most elfogadhatatlan az, hogy a parlament, amely társjogalkotó, elveszítse demokratikus ellenőrzési jogosultságait. Elfogadhatatlan az, hogy a stratégiai prioritások meghatározásában a parlamentet kizárják. A 291-es cikkre hivatkozunk, itt végrehajtási rendelkezések szerepelnek, gyakorlatilag két féle szemszögből is hátralépést jelent a jelentés, ezért nem tudom azt elfogadni. Mégis ki kell mondanom, hogy ez egy nagyon nehéz döntés számomra, de készen állok arra, hogy vállaljam ezt a döntésemet és véleményemet, ugyanis nem akarunk kellemetlen precedens teremteni a jövőbeni tárgyalások szempontjából, hiszen ott is a külpolitikai együttdöntés forog kockán. Scholz, and uh, you... Scholz úrhoz gond, fordulok, és négy percet kap. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Amikor átvettem ezt a dossziét, akkor nem számoltam azzal, hogy több mint két éven keresztül kell majd erről intenzíven tárgyalnunk. És véleményem szerint ez az EU részéről, az EU számára, illetve a partnerország számára ez nehezen közvetíthető. Az, hogy azt reméltük, hogy néhány hónapon belül sikerült eh, elérnünk megállapodást, viszont eh, azért lett ilyen hosszú a tárgyalás, mert nem tudtunk dűlőre a delegált jogi aktusok tekintetében. Bizonyos eh, tagállamok nem akartak nagyobb ellenőrzési lehetőséget adni az Európai Parlamentnek. A 365 milliót szerettünk volna felszabadítani az iparosodott országokkal folytatott eszközt kapcsán, az Erasmus Mundus, például kultúra, környezetvédelem, kutatás, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok stimulálása szempontjából, főként a KKV-ket szerettük volna ezzel támogatni. Ez meg is lesz viszont a késedelemnek az lett az eredménye, hogy sokkal kisebb lesz a pénzügyi hozzájárulás. Ez azért is sajnálatos, mert az új ICI plusszal olyan projekteket is lehet finanszírozni, amelyek nem tartoznak a fejlesztési segítségnyújtás alá. Az új rendelettel lehetőség nyílik arra a földrajzi kibővítéssel, hogy jobban hatást gyakoroljunk, viszont azt is meghatározzuk, hogy ki fogja az eszközöket alkalmazni. A kettes függelékben felsoroltuk a fejlődő országokat, az 5%-át kapják az eszközöknek a diplomáció témakör. Ez azt jelenti, hogy a civil társadalmat kell fejleszteni, mégpedig a demokrácia, az emberi jogok, illetve az alapvető szabadságok elfogadása szempontjából. Az eszközök legalább 20%-át a közvetlen kapcsolatokra kell szállni az Európai Unió, illetve a partnerországok állampolgárai között. Még egy súlypont az, az egyetemi cserék kérdése, és ezzel e, próbáljuk elérni azt is, hogy a gazdasági szociális elértetést össze tudjuk kapcsolni. Ezen kívül a gazdasági kapcsolatokat is támogatni próbáljuk, főként a KKV-k állnak itt a fókuszban. Az eszközöket eh, az olyan partnerországok kapják, amelyek az ILO szabályait betartják, és amelyek megpróbálják csökkenteni az üvegházigázok kibocsátását. Ez egy új eh, jellemző már, Mindenképpen együttműködésre törekszünk a megújuló energiaforrások kapcsán. A jegyzőkönyv szempontjából szeretném elmondani azt, hogy ezt az eszközt nem lehet arra használni, hogy egyes európai telefonkoncernek számára egyfajta szubvenciót adjunk, Latin Amerikába például. Azt is fontosnak tartom, hogy elérjük azt, hogy a pénzügyi segítségnyújtás során az Európai Unió alapvető érvei, érde, értékei ne sérüljenek. Nagyon fontos az, hogy koherensek legyenek a politikák, és ezek megfeleljenek azoknak az intézkedéseknek, amiket az élelmiszer krízis kapcsán is tettünk. Ezt az ezzel eszközzel kapcsolatban a bizottságnak jelentéstételi kötelezettsége van. Szeretnénk azt is ellenőrizni, hogy a több éves stratégiánk megfelelő-e, azonban ez régebben csak papíron maradt meg. Szeretnénk jogalkotói szerepünket, illetve kötelezettségeinket is előtérben helyezni. Ezzel az eszközzel és

Lochbiller asszony szólítom. Négy perce van, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint a társelőadója ennek a témának, azzal szeretném kezdeni, hogy először mondok valamit a tartalomról. Ezek a változtatások, amelyek a jelenlegi eszközön eszközölődtek, a, az NGO-k által fizetett adókkal kapcsolatos költségeket fedezik, és ez szükséges, ahhoz, hogy az eszköz rugalmassága növekedjék, és azért is, mert egyre több kormány kivételt ad a civil szervezeteknek, adókedvezményt, és így ezen a területen is rugalmasságra van szükség. Az emberi jogok szempontjából ez egy nyugtalanító trend, és fontos, hogy ezt a változtatást most eszközöltük. Meggyőződésem, hogy az egyeztetés pozitív eredményeket hozott a jövő szempontjából, a demokrácia szempontjából is. 2014-től 2020-ig tart az új programozási időszak. Az új bizottság a tárgyalások eredményeképpen közleményében az EU 2020-as költségvetése kapcsán elmondta, hogy a következőkben a különböző pénzügyi eszközök jogi alapja delegált aktusokra fog főleg alapozódni, hogy rugalmasabb legyen az egész eszköz és annak irányítása, a politikák irányítása a pénzügyi időszak alatt. Miközben figyelemmel vagyunk a jogalkotás két karjának a kompetenciáira a parlament és a tanács közös nyilatkozatát ugyancsak úgy fogadták el, fogadtuk el, hogy delegált aktusokat nevezünk meg a jövő pénzügyi eszközeinek külügyi felhasználása tekintetében, és ez erősíti a parlament pozícióját a demokrácia eszköz kapcsán. A tanácssal kötött megegyezés lehetővé teszi számunkra, hogy közösen stratégiai aspektusai kidolgozzuk az eszköznek, célokat, prioritásokat és indikatív célokat fogalmazunk meg. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek nagyobb beleszólása lesz abban, hogy hogyan és kihez jutnak a pénzek emberi jogi témákban a következő eszközök alkalmazása során. A múltban a parlament gyakran panaszkodott joggal, hogy nem kapnak a demokratikus tevékenységek elég támogatottságot, és a parlamentet se vonják be ebbe. Most úgy néz ki, hogy a tanács ránk delegál jogi aktusokat, és így teljes körül lesz a rugalmasság, amelyen belül mi szabhatjuk meg a prioritásokat. A delegált aktusok, jogi aktusok nem csak az eszköz létrejöttekor adnak nekünk több szabadságot és kompetenciák, hanem a jövőben is, a több éves pénzügyi keret kialakítása során, és az eszköz életének különböző fázisaiban mindig beleszólhatunk majd annak újrafogalmazásába. Tehát bele vettek minket most ebbe a tárgyalási körbe, de nem mindegy, hogy a januárban kezdődő következő tárgyalási körben is majd hogyan szereplünk. Köszönöm szépen. Most utolsó felszólalónk következik. Mitchell úr, négy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr az egyeztetési eljárás eredményeket hozott bizonyos területeken a parlament prioritásainak megfelelően. Korábban nagyon sok kérdőjel volt bennünk a minket illető kompetenciák tekintetében a bizottság által kezelt programok kapcsán és a pénzügyi eszközök kapcsán, de örülök annak, hogy a helyzet javult, és a parlament szerepe nőtt, és a parlament a tanácssal együtt dönthet majd stratégiai kérdésekben a jövőben. Ez pozitív fejlemény. A tárgyalások nagyon nehezek voltak és bonyolultak, különösen amióta, a, mivel a tanács nem ö, ö, jött szembe velünk semmilyen pozitív javaslattal, ezért mindig a saját javaslatainkból kellett visszavennünk a tanács passzív viselkedése miatt. De a fejlesztési bizottsági kollégáimmal és Veranszúlal végül is úgy érezzük, hogy az ICI-ben kapcsán nem elfogadható az, ami született, mert a, a, a néppárt mindig is fontosnak tartotta, hogy a kettes része a, a DCI-ben ben rendeletnek aláhúzza, hogy a jelenlegi eredmények nem teremthetnek precedenst a következő tárgyalásokra vonatkozóan, a 2013-ban kezdődő pénzügyi időszakra vonatkozóan. A parlament nem fogja a jövőben ezeket a jelenleg alkalmazott feltételeket velünk szemben elfogadni. Ebben a, ha azt a záradékot nem veszik figyelembe, akkor a parlament felülvizsgálati jogával élve, nem fog elfogadni a több milliárdos programokat, ha nélküle a Lisszaboni szerződés lábbal taposásával akarják kialakítani ezeknek a támogatási rendszerét. És Görens úrral közösen azt kell, hogy mondjam, alelnök úr, hogy itt az ideje annak, hogy ennek a parlamentnek az elnöke ö, felszólítsa a bizottságot arra, hogy független ö, módon ö, irányítsa az egyeztető eljárást, mert a jelenlegi elfogultság elfogadhatatlan, a szerződésekben foglalt a polgárok jogait garantáló kitételeket a bizottság nem vette figyelembe. Sajnos kételjénk vannak ezzel kapcsolatban, hogy a bizottság mennyire volt semleges. A tanács is elmozdult a fejlesztési programok tekintetében. 46 millióról 21 millióra csökken az éhezésben 90% of whom? éhező gyerekek száma, de ez még mindig szörnyű adat. Ezt a kérdést altruista szempontból is és önző szempontból is figyelembe kell vennünk, mert nem engedhetjük meg, hogy gyermekeink, unokáink korában még legyen éhezés. Európában más parlamentekkel, nemzeti parlamentekkel közösen megpróbáljuk ennek az ügynek a fontosságát folyamatosan hangsúlyozni, hatékonyan, koherens politikákkal kell a segít nyújtani. De ez csak akkor fog megtörténni, csak akkor lesz hatékony a támogatási politika, és akkor lesz koherens, hogyha átlátható és elszámoltatható. Ez nem egy magánszervezet, ez az Európai Unió parlamentje, és ha nekünk nem adják meg azt a tiszteletet, ami minket megillet, és ez nem először fordul elő a bizottság részéről, mert évek óta, évek óta ez a helyzet, a DCA-ról, amikor tárgyalunk, itt meg kell húzni a vonalat, alelnök úr. Ha a bizottság nem tér vissza az együttműködés és elfogadatlanság szelleméhez és a szerződések szelleméhez, akkor az Európai Parlament elnökének kell majd erre felszólítania a bizottságot, pedig a bizottságnak lenne az alapvető dolga a szerződések védelme. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szívesen javasolnám azt, hogy eh, ha és eh, semleges lenne, akkor lehet, hogy nem lenne annyira vicces az egész tárgyalás, de néhány kérdést kapott Fülle úr, tehát öné az szó, hogy ezeket megválaszolja. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A mai vita a pénzügyi eszközökről, amelyek a külső felépés szolgálják, ezek valóban egy nagyon hosszú folyamat vége során születtek meg, nagyon fontos jogokatási módosításokat tartalmaz ez a csomag. A bizottság első javaslatát 2009 áprilisában tette meg. Ez az ipari országokkal folytatott együttműködési eszköz által támogatandó feladatokról volt szó, így lett volna létre az ICI Plus eszköz. Ezen kívül az Európai Bizottság azt is javasolta, hogy legyenek olyan intézkedések, amelyek eh, eh, kiegészítik a Genfi WTO eh, megállapodásokat. Ez a banán termelőországokra vonatkoztak, ezek voltak a banán kísérő intézkedések. Holnap két éves tárgyalási sorozat után az Európai Parlament szavazni fog a módosítási csomagról, a fejlesztési együttműködési eh, eszközökről, az emberi jogi eszközről, illetve az ICI eh, plusz eszközről. Ebben benne van az a kompromisszum is, amelyet a, az a során hoztunk létre. Komplex kérdésekkel foglalkozott ez a tárgyalás sorozat a Lisszaboni szerződés után. Eh, voltak véleménykülönbségek a parlament a és a tanács között, de az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy sikerült egy kiegyensúlyozott kompromisszumot elérni. Az Európai Bizottság és különösképpen a kollégáim Kathy Ashton, illetve Andris Pibax szeretnék ezért mindkét oldal erőfeszítéseit elismerni ezen megállapodás létrejöttét illetően. Vidal Quadrász alelnöknek, illetve az ő csapatának is köszönettel tart- tartozunk, ugyanígy az egymást követő tanácsi elnökségek számára is köszönettel tartozunk, közöttük a lengyel elnökségnek és Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hogyha ez a csomag elbukik, ez nem lehet egy opció, ha nem lenne meg ez a kompromisszum, akkor ez óriási csapás lenne az Európai Unió hírnevét illetően, csapás lenne olyan, azon hírnevünknek, hogy megfelelő tárgyalópartnerek vagyunk nem tudnánk egy együttműködést kialakítani bizonyos kulcsfontosságú területeken a stratégiai fontosságú partnereinkkel. Ezért az Európai Bizottság üdvözli ezt a megállapodást, amely lefedi a 2013 között időszakot. Ezzel közvetlenül meg lehet kezdeni az ICI plusz kezdeményezések költségvetésének, illetve a banán kísérőintézkedések költségvetésének eh, jóváhagyását. Ez eh, azt is jelenti, hogy elfogadtuk a 6 es költségvetés módosítást. Eh, ezzel elkülönítettük a megfelelő összeget a banán kísérő intézkedések számára, és ezzel megindulhat ezen intézkedések végrehajtása. Ezen kívül így jobban tudjuk képviselni az Európai Unió érdekeit nemzeti, nemzetközi szinten is, illetve eleget tudunk tenni a Genfi kötelezettségvállalásainknak is, és így véget ér a hosszan tartó banánvita a WTO-ban is. Sokkal nagyobb világosságot szeretett volna az Európai Parlament a pénzügyi elköntést illetően, ugyanakkor a javaslat figyelembe veszi a tanács álláspontját is, hogy a jogalkotás nem foglalhatja magába a specifikus pénzügyi elkülönítéseket egyéni országok és régiók számára. Hadd tegyek ki most a banánkísérő intézkedésekre. A kompromisszumos szöveg plusz információval szolgál a három kritériumot illetőleg, amit figyelembe kell venni, eh, akkor, amikor az Európai Bizottság meghatározza a pénzügyi elkülönítést az egyes országok számára. Ez magába foglal egy jelzést is arra vonatkozólag, hogy a kritériumokat hogyan fogják alkalmazni. Ezen kívül egy plusz referenciát szab meg a bizottság számára, hogy formális végrehajtására van szükség a bizottság döntésnek a, az országonkénti elkülönítést illetően, így a tanács és a parlament is lehetőséggel rendelkezik arra, hogy véleményüket kifejezzék majd a pénzügyi elkülönítést illetően. A kísérő intézkedések, amiket a banán kereskedelmi megállapodás keretében hoztunk létre, ezek nagyon fontosak az AKC országok számára. A tarifa csökkentések már megindultak, és az AKC országok kérték már ezt a plusz támogatást. Nem utolsó sorban szeretném emlékeztetni a tisztelt házat arra, hogy azok az alapok, amiket a banántermelő országok számára ígértünk Genfben, ezek pluszban értendőek, és ezeket nem lehet kivenni az európai fejlesztési alapból. Sőt, már a végén járunk a tizedik európai fejlesztési alap jegyzőkönyvének, és így már nincsen további margin ebben az eszközben. Néhány szót az ICI pluszról. Az ICI pluszról három prioritást élvező terület van, közdiplomácia, működés illetve emberek közötti kapcsolat. És van egy legmagasabb százalékos plafon is az adminisztratív költségek tekintetében is. A 4 százalékos arány 100%-ot tesz ki, amelyel megfelelő játéktér van arra, hogy végső elkülönítést lehessen elérni a programozás során. Ez megfelelő rugalmasságot eh, ad. Ugyanakkor ez eh, lehetővé teszi azt, hogy a társjogalkotók és részt vegyenek az ICI plusz prioritásainak kialakításában. Tisztelt elnök úr, végezetül hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság mindenképpen azt várja, hogy végleg jóvá, hagyják, jóvá hagyja az Európai Parlament ezt a csomagot, és köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much, Commissioner. And... Köszönjük szépen, biztos úr. Most a frakciók felszólalói következni. Először Bonga úr két percben a néppárt részéről. Parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Holnap harmadszor fogunk megnyilvánulni az új fejlesztési eszközzel kapcsolatban, a banánágazatban, és a banán exportőr államokkal kapcsolatban. Ez a program 180 millió eurót ér, és 2013-ig tart. Nagyon fontos számunkra afrikai karib partnerek számára, mert nálunk a banánágazat nagyon nagy részét teszi ki a GDP-nek. Ha a parlament minden követelése a megfelelő jogalapra vonatkozóan az eszköz kapcsán nem ültetődik át, az nagyon sajnálatos. De azért van azért néhány előrelépés, világosabbak a célok, precíz kritériumok vannak a pénzek odaítélésére, és a bizottság nyilatkozatot adott ki a közös fellépésről, közös módszerről. A tanács a több éves pénzügyi tervben is kitér erre a témára, és azt mondja, hogy delegált aktusok fognak érvényesülni 2013-tól a külső fejlesztési támogatásban. A parlament állásfoglalásában pedig leszögezés, ez nagyon fontos, hogy ez azonban nem teremthet precedens, amit most döntöttünk el, hiszen a 22. AKC paritásos közös parlamenti vegyes bizottság ülése után most már kéne valami, amire hagyatkozhatunk. Már két évvel ezelőtt ezt el kellett volna dönteni. Nagyon súlyos ennek a hatása, ezekre az országokra, és különösen akkor, hogyha most sem fogadják el, mert régóta várják már ennek a szabályozásnak a megszületését ezekben az országokban. Köszönöm, hogyha támogatják. Köszönjük. Most pedig Howitt úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen. Miközben a rendelet jogszerűségével foglalkozunk, ne felejtsük el, hogy ez az európai költségvetés 10%-ának felel meg, az Európai Unió külső fellépése, demokrácia, emberi jogok ügyében. Ennyi pénzt adunk azoknak, akiket elnyomnak sajtó képviselőjének, és azoknak, akiket elüldöznek hazáikból, akiknek az emberi jogait hazáikban lábbal tiporják. A bizottság garanciáihoz két dolgot szeretnék mondani. Gáler és Lockbiller kollégákat teljesen támogatom abban, hogy az intézményközi megállapodás fő eleme az, hogy együtt döntésben kell meghozni ezeket a döntéseket a jövőben, ideértve a pénzügyi döntéseket is, a különböző prioritásokra és területekre szánt százalékokat. És 2014 előtt és után is szükség van arra, hogy stratégiai párbeszéd legyen a parlament és a bizottság között, és a, ezeknek a projekteknek a közös eldöntése valósuljon meg Sokan életüket kockáztatva viszik oda a támogatást ezekbe az országokba, mi az ellenőrzést garantáljuk, és megadjuk a bizottságnak a bizalmat, hogy ezt most akkor végre jól csinálja a jövőben. Köszönjük szépen! Grace asszony kap most szót a zöldektől másfél percben. Kedves kollégák, hogyha megengedik, hogy így fogalmazzak, a delegált vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem túl vonzóak, de mégis szükségszerűek. Először is Görenc úr munkáját szeretném megköszönni. Ő sikra azokért a jogokért, amelyeket a parlament a Lisszaboni szerződés révén kapott, mint demokratikus intézmény vagy ellenőr. Alapvetően támogatjuk a banánágazati kísérőintézkedéseket, noha azt is látnunk kell, hogy a kistermelők problémáit ez nem fogja megoldani tekintettel a dél-amerikai helyzetre és a globalizációra. A frakciónk azonban egyértelműen ellene van annak, hogy lemondjunk a Lisszaboni szerződés biztosította jogainknak. A 190 milliós összeg esetében a parlamentnek igenis van ellenőrzési joga a szerződés alapján. Nem, a, nem állíthatunk ki Bianco csekket a bizottságnak vagy a tagállamoknak. Kedves kollégák, kérem Önöket, hogy a finanszírozási eszközzel kapcsolatos kompromisszumot utasítsák el. Alapjaiban véve ugyanis ez a kompromisszum annyit jelent, hogy mi, képviselők, magunk mondunk le jogainkról, vagy hatalmunkról. Köszönöm. Uh, I now turn to Mr. Mayer. Köszönöm szépen. Májer úr következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt uh, elnök úr, és megpróbáltunk valahogy eligazodni az Európai Unió labirintusában. Valóban ez egy labirintszerű felépítés ez, és az együttdöntési eljárás során mindenképpen törekedni kell arra, hogy lehetőleg jobbat lehessen ebből kihozni. A stabilitási eszköz, illetve a, demokrat, a demokratizálódás, illetve emberjogi eszköz nagyon fontos a frakciónk számára, hiszen ezek egyetemes értékek, nem lehet e, ezt e, e, elfelejteni. Egy, egy emberi jog van, függetlenül attól, hogy Kadhafi vagy mások mit tettek. Az volt a tapasztalat a múltban, hogy vannak magasabb emberi jogok, mint, mint a többi, de igazából egyetemesek az emberi jogok, és ezeket kell megvédenünk. Köszönöm szépen, és most pedig rátérek az egyéni felszólalókra, és az első Lizek úr lesz, akinek egy perce van. Przewodniczący, szanowny panie komisarzu, koleżanki i koledzy. Chciałbym powiedzieć kilka słów o... Köszönöm szépen. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy mondjak néhány szót egy jogi aktusról, amely az EDDH vonatkozik, amely egy olyan eszköz, ami a politikai pluralizmust, az emberi jogokat, demokráciát támogatja, és amely nagyon nehéz helyzetekben tesz minket cselekvőképessé. A 21. században vagyunk, de még mindig van üldöztetés, kínzás a világban, szexuális kizsákmányolása a gyerekeknek, és itt tovább csomó szörnyűség. Tehát ezzel az eszközzel nem fogjuk a világot megjobbítani, de hozzájárulhatunk a civil társadalmak fejlődéséhez, megéréséhez, a szabad véleménynyilvánítás, a szabad sajtó megteremtéséhez. Ennek a döntésnek nagyon sok hatása van és lehet, amelyeket önök is bizonyára tudnak, semmi és senki sem tökéletes, most el kell fogadnunk ezt a a szöveget, reméljük, hogy a jövőben még a parlament majd tovább erősíti a pozíciát. Gommes asszony kap másfél percben szó. Elnök úr, örömmel ismerem el, hogy ami az európai, ami az európai demokratikus, illetve emberi jogi eszközt illeti, itt egyetértés van a bizottság és közöttünk. Ez lehetővé teszi azt, hogy ellenőrzést gyakoroljunk, ki kell fejleszteni olyan eljárásokat, amelyek nyilvánosak, az európai delegációkban meg kell jelennie. Az Európai Parlamentnek valóban nyomon kell követni a projektek végrehajtását, viszont biztosítani kell a különböző személyek védelmét, és akik segítik ezeket a projekteket. Több Segítségre van szüksége a médiának, fel kell lépni az internet cenzúrája ellen például. De hagyd térjek rá a delegált aktusokra, illetve a DCI eszközre. Én is egyetértek azokkal a kollégákkal, akik elítélik a tanács, illetve a bizottság zsaroló taktikáját, és megpróbálták így megfosztani az Európai Parlamentet azon jogaitól, amit a Lisszaboni Szerződés 290-es cikke ruház rá. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az Európai Parlamentet, és nekünk mindenképpen demokratikus ellenőrzést kell gyakorolnunk a DCI felett. Nem fogadjuk el ezeket a taktikákat, nem fogadjuk el a fenyegetést, például amiket a, a banán kísérő kapcsán tettek. Az Európai Parlament nem mond le a jogairól. Köszönjük szépen, Gomes asszony. Most pedig Kolaszka Babinska asszony kap két percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, sajnálom, hogy a parlament képtelen volt teljesen megvédeni pozícióit a tárgyalások során a tanácssal és a bizottsággal szemben, és támogatom azt a véleményt, hogy a parlamentnek a jövőben nagyobb beleszólást kell adni ezekbe az ügyekbe, és abba is, hogy az eszköz kapcsán milyen legyen a finanszírozás. Ezt a képviselőknek kell megadni ezt a jogot, és nem a bizottsági munkacsoportok bürokratájának. Ennek ellenére meg fogom szavazni most ezt a szöveget, mert úgy gondolom, hogy a program túl fontos ahhoz, hogy további késedelmet szenvedhessem. Folytatnunk kell a demokráciáért való küzdelmet Iránban, Irakban, Ukrajnában. És ki kell terjesztenünk tevékenységünket ezeken, ezen a területen. Az Európai Demokrácia Eszköz az európai ö, demokráciákat képviseli máshol, és ez a demokrácia eszköz ö, lehetőséget ad polgároknak, hogy felnőjenek, és a két eszköz pedig együtt az Európai Uniónak megadja a lehetőséget, hogy a demokrácia exportot hatékonyabban folytassa a világban. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen Kolászka Babinska asszonynak. Most Tirolien kolléga következik két percben. Merci, monsieur le président, chers Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Tess Berman koordinátorunk ma este sajnos nem tud itt lenni, személyes okokból. Mégis egyetért azzal, amit én szeretnék elmondani hosszadalmas volt az egyeztetés ezzel a csomaggal kapcsolatosan, ami pedig az ICI Plus-t és az emberi jogokkal kapcsolatos eszközt illeti, elégedettek lehetünk, de ami a banán intézkedéseket illeti, még nem elég jó az eredmény. Tulajdonképpen az lett volna számunkra fontos, hogy a tanács és a parlament azonos szinten legyen, amikor döntések születnek a prioritásokról és az eszközökről. A parlamentnek vannak bizonyos jogosultságai, amelyek a Lisszaboni szerződésben szerepelnek. A tervezési prioritásokról szóló döntés politikai döntés, és itt a parlamentnek beleszólási joga kell, hogy legyen. Mégis kategorikusan elutasította a tanács azt, hogy a parlamentnek bármiféle ellenőrzési hatásköre legyen. A tanács ezzel ismét megmutatta, hogy ideológiai értelemben visszalépést tett. De fontos ezt kifelé nyilvánvalóvá tennünk, ezért fontos, hogy a parlament továbbra is szuverén maradjon, elő kell mozdítanunk a banánágazatra vonatkozó kísérőintézkedéseket, csak így tudjuk megmutatni a tanácsnak és a bizottságnak, hogy a parlament nagyobb átláthatóságot szeretne a közös döntéseknél. Hogyha elveszítjük ezt a harcot, akkor végül meg kell várnunk, hogy új szerződés szülessen, ahhoz, hogy megkapjuk a tényleges jogosultságainkat, amelyek már szerepelnek a Lisszaboni szerződésben is. Elnök, köszönöm szépen, spontán hozzászólások következnek, Potasjevic kolléga az első, aki megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Fehér Oroszországgal kapcsolatos parlamenti delegáció elnökeként tudom, mennyire fontos az Európai Unió eszköze, ami a demokrácia és emberi jogok előmozdítását illeti, különös tekintettel olyan országokra, ahol totalitárius rendszer uralkodik. Egy szomorú történetről kell sajnos beszámolnom. Egy olyan férfiről van szó, aki Fehér Oroszországban több év kényszermunkára ítéltetett egy táborban, egyszerűen csak azért, mert harcolt a demokráciáért a hazájában. Ez is megmutatja, jól példázza, hogy mennyire fontos ez az eszköz. Ezeket az embereket meg kell védeni az önkényuralmi rendszerekkel szemben. Örülök azonban annak, hogy megszületett a kompromisszum, örülök annak, hogy az eredmény némileg rugalmasabban alakult, mint korábban és örülök, hogy jobban tudjuk majd támogatni a demokráciát és emberi jogokért harcoló szervezeteket a jövőben. Elnök, köszönöm szépen. Páska kolléga következik. Ďakujem. Od apríla roku 2009, keď komisia prijala návrh nariadenia, ktorým... Köszönöm szépen. 2009. április 9-én az Európai Bizottság elfogadta a 1934-2006-os jogszabály módosítását, ami az iparosodott országokkal történő együttműködésre vonatkozik. Annak idején az Európai Parlament álláspontja és a tanács álláspontja nagyon eltért egymástól, ezért fontos volt egyeztetést folytatni. Az álláspontok közelítése volt a cél, valamint, hogy új rendelet szülessen. Március és október között nyolc egyeztetésre került sor, és sikerült az álláspontokat közelíteni egymáshoz, annyira, hogy most már sikerült elérni, hogy az egy, együttdöntés legyen az eljárás a stratégiai fontosságú kérdésekben. A delegált jogi aktusok révén nő a parlament szerepe, és ezáltal eredményre vihető az egész folyamat. Köszönöm. Paska... Köszönöm Paska kollégának, most pedig Bazescu kolléganő következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Üdvözlöm ezt a e, jelentést, főként annak tekintetében, hogy a világgazdasági egyensúlya kezd elmozdulni, ezért kell együttműködnünk a fejlődő országokkal, akiknek elég nagy a kereskedelmi hatása mostanságban. Az ötös bekezdés nagyon fontos. Ma az Európai Unió kereskedelmi kapcsolatait diversifikálni kell, a földrajzi szempontból is. Figyelembe kell venni a partnerségeink során a jelen kihívásait és Úgy kell kialakítani a támogatást, hogy ezáltal teljesítsük a környezetvédelmi feltételeket is. A fejlődő országok ezen a területen jelenleg le vannak maradva. Ezért fontos az, hogy segítsünk az olyan megalapodások, mint például a kiotói jegyzőkönyv betartásában. Ezzel az eszközzel segíthetünk azon elvek betartásában is, amit az ILO előír. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Beszeszko asszonynak, most pedig Sikiacki kollega következik. Finansowe są sposobem realizacji założonych celów. W przypadku polityki zagranicznej ezekkel az eszközökkel most konkrét célokat fogunk tudni elérni a külső felépések során a fejlesztési fellépésünk hatékonyabb lesz. Ezeket az eszközöket jól kell kiválasztani, a célhoz kell hozzáválasztani, prioritások alapján kell eldönteni, hogy mennyi legyen a demokráciára, mennyi a képzésre számva, mennyi legyen a humanitárius segítségnyújtás, illetve a demokrácia építés és hogy civil szervezeteket is támogassunk-e vagy sem, és így tovább. Tehát sok kérdést kell eldönteni, az Európai Parlamentet a nép választotta, ezért különös jogunk van ebbe beleszólni, úgy gondolom, hogyha emberi jogokról, demokráciáról, szabadságról, a civil társadalom építéséről van szó a világban. És ha környezeti kérdésekről akkor is. Köszönjük szépen Szikécki úrnak. Ezzel most lezárom ezt a kört, és megadom Füle biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita nagyon izgalmas volt, és gondolom, hogy a jobb megértés szolgálta mindannyiunk számára, és a jövőbeli jobb együttműködést is szolgálta. Én a parlament ö, fenntartásait jegyeztem magamnak, és a következő pénzügyi időszakban figyelembe vesszük ezeket a követeléseket, amikor a következő pénzügyi eszközöket majd bemutatjuk. Ö, ugyanakkor sok pozitív támogató szót is hallottam, és abban egyetértek önökkel, hogy most azonnal kell biztosítanunk azoknak a védelmét, akik védelemre szorulnak. A bizottság is úgy gondolja, hogy ha egy jogi szöveget használhatnak, illetve kihasználhatnak arra, hogy elnyomjanak embereket, akkor változtatni kell azon, és úgy kell kialakítani a támogatott tevékenységek támogatását, hogy a problémák ellenére hatékony legyen a fellépés. Kedves kollégák, emlékeztetem Önöket arra, hogy a bizottság mindig is nyitott volt a parlament kéréseire, követeléseire, megígértük önöknek formálisan is, hogy a Lisszaboni szerződést betartjuk e tekintetben. A közleményünkben, amely a 2020-as költségvetésről szól, a bizottság ezt az ígéretet le is írja, és azt mondja, hogy a delegált jogi aktusokat széles körülön fogjuk alkalmazni. Önök ezt a kaput döngették, de én erről ezért nem szólnék többet. A mostani kompromisszum szerintem kiegyensúlyozott, a tanács és a parlamentet egyáltalán egyaránt jól súlyában méltóan képviselő kompromisszum, de ennél tovább kell menni. És nekünk van is az intézményi kapcsolatokon túlmutató, hosszú távú víziónk. Hölgyeim és uraim, elnök úr, úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez a csomag megbukjon. Ha a parlament ezt nem fogadná el holnap, akkor a bizottságnak semmilyen jogalapja nem lenne ahhoz, hogy az EC pluszt alkalmazza. Az EC plusz, ha nem működik, akkor képtelenek leszünk külső érdekeinket is képviselni. Ezt egyértelműen le kell szögezni és más eszközökből, például az európai ö, fejlesztési alapból nem lehet ide pénzeket elcsenni. Tehát ha ezeket az intézkedéseket nem fogadjuk el, akkor az Európai Unió hiteltelen kereskedelmi partneri válhat sokak szemében, és ennél még súlyosabb következmény lenne az, hogy a legszegényebb országok, amelyekkel kapcsolatot ápolunk, is csalódnának bennünk. Gondolom, hogy az európai polgárok ezt nem akarják. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy ez a kompromisszum szerintem jó kompromisszum, jó eredmény az unió egésze szempontjából és az egységes fellépés szempontjából, mert egységes így az eszközrendszer, stratégiai partnerségi szerepünknek meg tudunk felelni, és az AKC és a banán termelő országokkal is vállalni tudjuk velük szemben is, amit vállaltunk. Köszönjük szépen Füle biztos úrnak, most Görens előadónak adom meg a szót két percben monsieur le président je viens d'entendre qui a évoqué une bonne euh, je le cite Meghallgattam Füle biztos úr véleményét. Ő egy jó együttműködésről beszélt. Szeretne együttműködni azokkal, akik itt vannak, de hát nincsenek itt a képviselők, akikkel együtt lehetne működni, nem ül itt senki, és a tanács részéről sincs itt senki. Hogy a tanács képviseltette volna magát, akkor ma beszélhettünk volna arról, amiben nem sikerült megállapodnunk, és beszélhettünk volna arról, hogy miben egyezik meg az álláspontunk. Például beszélhettünk volna most arról, hogy hogyan képzeljük el az Európai Unió fejlesztési együttműködését. És a Lisszaboni szerződés meg is követeli tőlünk ezt. Így együttesen viselnénk a felelősséget. Hiszen nézzük meg, hogyan néz ki jelenleg a helyzet. A tagállamok saját kezűleg adnak ki, adják ki a 8, az egy, fejlesztési együttműködési támogatások 80%-át, és egyértelmű, hogy a tagállamoké az utolsó szó ennek révén, ami a nemzeti költségvetéseket illeti. Az Európai Parlamentnek itt, ebben nem lehet beleszólása. A tagállamok ezen túlmenően eszközöket biztosítanak a bizottság számára, és a bizottság a mandátuma alapján azt költi, amit megkapott a tagállamoktól. Az Európai Fejlesztési Alapról van itt szó. És a parlamentnek itt sincs beleszólása, ez az eszközök közel 90%-át teszi ki, és emellett van egy icipici kis rész, amely a bizottság döntésén alapul. A parlament itt hivatkozhat a 290-es cikkre, és a tanács most már ebből is ki akar zárni bennünket, ez elfogadhatatlan. Ha azt akarjuk, hogy az Európai Parlament meg, meg tudjon felelni szerepének egy igazi fejlesztési együttműködés keretében, akkor ez elfogadhatatlan. Azt hiszem, a tanács nem értette meg az üzenetünket, és hogyha a tanács azt akarja, hogy a parlament ne vehessen részt a döntésekben. Nos, emlékszünk biztosan arra, hogy a magyar soros elnökség is ezt a mandátumot adta a tanácsnak. Még azokat az eszközöket sem kapjuk meg, amelyekre jogosultságunk van. A parlament nem maradhat tétlen, a bizottságot többször is felkértük, hogy tegyen valamit ez ügyben. Mindazok, akik itt vannak, bizonyosan emlékeznek a múlt hónapok eseményeire. Nem riadtunk vissza semmitől sem, hogy sikerüljön végre elérnünk a jó együttműködést, és sikerüljön jól együttműködnünk a külügyi főbiztossal is. Elnök úr, azt gondolom, hogy a parlament erőfeszítései különös tekintettel a Fejlesztési Szakbizottság munkájára. Úgy gondolom tehát, hogy ezek az erőfeszítések megérdemelték volna, hogy figyelembe vegyék őket. Az elnök félbeszakítja fel, felszólalót, Scholz kolléga kapja meg a szót két percre. Parancsoljon! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A tanácssal kapcsolatos kritikát támogatni tudom amit elmondott az előttem szóló is, valóban nincs itt a tanács. Jó lett volna, hogyha a kompromisszum mellett utaltunk volna arra is a vitában, hogy van még egy feladatunk, legalábbis az én eszközöm esetében, mégpedig az, hogy az Európai Bizottság egy egy teljes körű stratégiai dokumentumot nyújtson be az ICE plusszal kapcsolatban. Az Európai Bizottság nem állhat elő egy régi stratégia dokumentummal, tehát a referencia dokumentumot is meg kell változtatni. Új hangot hallhatunk, új a partnerség kialakítása és a kölcsönös érdek is más központi politikai célokat követnek az Európai Unióval kapcsolatban, például megpróbálják meghatározni a megpróbálják kialakítani a normákat, a környezetvédelemnek érne, viszont továbbá sem veszik figyelembe a stratégiai papírban mindezt, vagyis a több éves programok esetében az eszköz mindenképpen nehézsebben fog ütközni bizonyos piacok esetében, ezért az ICI plusznak mindenképpen modern együttműködési eszközé kell válnia. Továbbra is azért a bizottság feladata az, hogy továbbra is csak az jogakotók akaratát, nem szeretnék, hogyha nekünk kellene megérni a stratégiai vagy tervezési dokumentumokat. Az Európai Bizottságnak továbbra is ezt kell magának megírnia, viszont vétójogot alkalmazhatunk akkor, hogyha az általunk meghatározott feltételeket nem teljesítik. Ezért az újfajta finanszírozási eszközök esetében a delegált jogi aktusokat kell észszerűen alkalmazni. Köszönjük szépen, Solc úr. Most két percre Gál Kinga asszonynak adom meg azt. Köszönöm a vitában elhangzottakat és a, az itt elhangzott

Köszönöm szépen Gál kolléganőnek. Most pedig Loch Béla, Béla kolléganő kapja meg a szót két percre. Let me come. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és hadd térjek vissza az emberjogi eszközre. A felszólalások is mutatják, hogy ez az eszköz egy olyan eszköz, amelyben mindig is bízott az Európai Parlament, és amiért mindig is küzdött. Viszont azt is láthatjuk a jelenlegi vitákból, a, például az Európai Demokráciai Támogatási Eszköz esetében, hogy ezt az eszközt sokkal inkább rugalmasabbá kell tennünk, annak érdekében, hogy a sürgős kérdéseket is támogatni tudjuk, például a, az aktivisták, vagy bármilyen fajta mozgalom esetében. De hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy az Európai Parlament nagyobb részvételének joga a az emberi jogi és demokraciai eszköz végrehajtásában, ellenőrzésében. Ezt mindenki, mindenféle jóval hagyta a civil szervezetek, a tagállamok, illetve az Európai Unió intézményei is, és ezért azt kérem a kollégáktól, hogy továbbra is küzdjenek. Korábban az eszköz fennmaradásáért kellett küzdenünk, most pedig azért, hogy ez az eszköz javuljon. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Lochmiller asszonynak. Most pedig Mitchell úr következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy közeletet mondjak Vidal Quadrász kollégámnak is, amiért olyan sok erőfeszítést tett az egyeztetés során a fő ö, problémáink során mindent megtett annak érdekében, hogy sikeres legyen ez az egyeztetés. De el kell mondjam azt is, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépésével amit az én hazám nem annyira akart, két referendum is volt, azt mondták nekünk, hogy egyetemű együttdöntési jogok lesznek a tanács, illetve a parlament esetében és és nem fogadom el azt, hogy ezt nem valósítják meg. Úgy gondolom, hogy ahol a tanács és fellép, ott a parlamentnek is jelen kell lennie a jogakotási folyamatban. Nem szeretném, hogyha csak a mikromanagementtel kellene foglalkoznunk, sem időnk, sem kedvünk nincsen ehhez, de a jogalkotási folyamat Lisszabon után már előírja azt, hogy felelősségünk, kötelességünk legyen itt, tehát a szerződés megadja ezt a jogot nekünk. Úgy gondolom, hogy nincs értelme, hogy ezt meg azt mondják nekünk, utána pedig másképp tegyenek. El kell fogadni a kölcsönös jogalkotási jogköröket a tanács, a parlament esetében itt még van javítani való, úgy gondolom, hogy lesz még olyan idő, amikor visszatér ide hozzánk az Európai Parlamenthez, és az Európai Parlament nem lesz talán ennyire elfogadó, mint most. Ami pedig azt az eszközt illeti, amelyért én feleltem itt, ez pedig a fejlesztési és működési eszköz egyértelmű az, hogy itt kohéziót szeretnének elérni, 6 milliárd ról beszélt a bizottság talán, de nagyon fontos az, hogy sok életet lehet megmenteni azáltal, hogyha a kohézió valóban működőképes lesz itt. Köszönöm szépen Mitchell kollégának, és végezetül pedig Vidák Vadrász kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd fejezem be ezt a vitát egy pozitív személyes megjegyzéssel. Én voltam a vezetője a delegációnak, egyszerre eztem magamat professzornak és egyetemi hallgatónak is. És néha az az érzés sem, mintha az egyetemistát teljesen földbe akarták volna dolgozni, pedig mindent tudott. Tehát ez nagyon jó precedens eset volt. Ez egy, itt most már együtt, együttdöntési eljárásról van szó, és ez mindenképpen egy jó jelzés a jövő számára. Az, hogy már van egy politikai nyilatkozat és egy ígéret arról, hogy a delegált jogi szabályok esetében a jövőbeli finanszírozási eszközök esetében figyelembe veszik az Európai Parlament döntési jogát. Amikor stratégiákról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy fontos lépést tettünk előre, mert hogyha az Európai Bizottság minden egyes országgal az asztalhoz ülne, minden balán exportáló országgal leülne és megvizsgálnák azt, hogy hogyan bánnak a pénzzel, és itt a parlament ellenőrzésével döntenének bizonyos kritériumokról, akkor abban a pillanatban a tagállamoknak is jók lenne a beleszólás az jelenlegi szabályok esetében. Azonban a tagállamok az utolsó konkrét lépésben nem vesznek részt, ezzel talán kicsit, ez, ez talán kicsit túl messzire nyúlik. Ezért eh, hadd ismételjem meg, az, e, a felszólalós megszakította az előbb megszakította a felszólalót. Ezzel lezárjuk ezt a vitát, és a szavazásra holnap kerül sor. A következő napi rendi pontunk az Európai Bizottság nyilatkozata a belső